2011. május 12-én szakítottunk meg a jegyzők, az ülés jegyzékkönyvét megkapták, és benne van az anyagai között. Szeretném megkérdezni, hogy van-e észrevételük, amennyiben nincs, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet.